több mint 22 ezer diáknak megfelelő oktatást biztosíthatunk, és remélhetőleg további Európai Uniós állampolgároknak is. Köszönöm, biztos úr, lezárom ezt a vitát. 12.30-kor lesz a szavazás holnap. Most az utolsó napi rendi pontunk következik, ma este. Törrer úr jelentése az EU jövőbeli kohéziós politikája témájában meg is adom képviselő úrnak a szót frau präsidentin sehr geehrte Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, képviselőtársaim! Ma ilyen késői órán egy olyan kérdésről beszélünk, amelynek a jelentősége nagyon nagy valamennyiünk számára. A kohéziós politika az EU költségvetés 37%-át teszi ki. Most az időszak közepén, 2011-ben megnézzük azt, hogy a strukturális és a kohéziós alapból mennyi kifizetés történt. És azt látjuk, hogy sajnos néhány tagállamban a felhasználási abszorciós arány sok, nagyon elmarad attól az összegtől, amit mostanra már ki kellett volna adniuk, el kellett volna költeniük. Bulgária, Románia például nagyon rosszul állnak a felhasználási kapacitás tekintetében de nem csak az új tagállamok között, hanem eh, például Kalabriában, Szicíliában, amelyek az alapító Olaszország tartományai, és szintén nagyon rossz a helyzet, eh, hogyha a költségvetés ellenőröknek hiszünk, akkor 7%-os csak a felhasználási arány. Hát feltesszük a kérdést, hogy ezek a régiók miért nem tudják elkölteni azt a pénzt, amit adunk nekik. Vagy itt van Görögország. Itt a parlamentenben már hónapokkal óta rávilágítunk arra, hogy hol van, a, hogy nagy problémák vannak. Görögország nem hívja le a pénzeket és nem tulajdonítottak kellő jelentőséget ennek a kérdésnek korábban, most már igazi prioritásával, Barozó elnök Görögország kapcsán elmondta, hogy 20 milliárdból 15 milliárdot nem költöttek el. Hán biztos elment Görögországba, megnézte, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy segítsünk ezeknek a régióknak. Mindig felmerül a társfinanszírozás kérdése a világgazdasági válságban nehéz eh, oda tenni a saját részt. Eh, Görögország eh, a, úgy tűnik, hogy a fizetésképtelenség küszöbére érkezett, nem tudja a társfinanszírozásba vállandó részét felvállalni. Jó, ezt még értjük. De a társfinanszírozás nem az egyetlen probléma. Görögországban vannak olyan régiók is, ahol nem is akarják, hogy több támogatást kapjanak az EU-ból, és nőjék, növeljék az EU arányát. 80% elég nekik, nem akarják, hogy ez magasabb legyen, tehát nem csak a társfinanszírozás egyetlen probléma az eljárások túl bonyolultak, ezeket sürgetően egyszerűsíteni kellene. Azután új, másik probléma. Sok országban a központban vannak az adminisztratív kapacitások, és helyben nincs elég döntési lehetőség a pénzek felhasználására. Romániából hallottunk olyan példákat, ahol az önkormányzatok 20-30 nap alatt sem dolgozzák fel a kérelmeket. A, a e, e, régiókban a 60 napra van erre szükség, a központban pedig akár 200 napra is. Tehát a felelősséget fentről lefelé kell delegálni, és szükség van az erős önkormányzati igazgatásra. És Hol marad a tanács ma este, hölgyeim és uraim, a soros elnökség? Ugye Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke sok esetben elmondta, hogy itt 250 milliárdot tologat maga előtt az EU fizetési előirányzatok kötelezettségvások, és mikor kerül ezeknek a kifizetésére? Lengyelország pont itt jó példával elhatna elő, hiszen bemutatták a jó példáját, hibáit a good governance-nek, hogy fel tudtak tornászni az abszorciós kapacitást. De említhetnénk Észtországot is. Nekünk itt a parlamentnek az a véleménye, hogy a tagállamoknak sürgetően tenni kell valamit. Mi a parlament biztosítunk támogatást a régiók, az ott élők számára, és a tagállamoknak is kell gondoskodni arról, hogy ezeket a pénzeket el tudják költeni. Így nőhet a versenyképességük, stabilizálhatják a munkaerőpiaci helyzetet a bevált úton, reméljük, hogy az Európai Bizottság tovább lép előre, és felhívja a bizottság a tagállamokat arra, hogy pozitívan zárják le ezt, vagy oldják meg ezt a problémát. Köszönöm szépen, rátérünk a Kesriáj eljárásra. Először is Bauer asszonyé a szó. Micro

señora presidenta a pesar de lo tarde y avanzado. jó estét kívánok! tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! biztos úr, nagyon későre jár, de rendkívül fontos témáról beszélünk, hiszen a strukturális és kohéziós alapok optimalizálásáról beszélünk, annak érdekében, hogy az elérhető forrásokat minél hatékonyabban fölhasználhassuk orvosolni kell az abszorciós problémákat, és egyszerűsítésre kell törekedni, az eljárás pedig rugalmasabbá kell tenni. Hozzáférhetővé kell tenni az európai forrásokat. Ezen kívül a csalásokat föl kell tárni, illetve biztosítani kell a források közötti szinergiát is. Hangsúlyozni kívánom, hogy a hatékonyságra nagy figyelmet kell szánni, különösen az Európai Szociális Alap esetében, azért, hogy a jelenlegi foglalkoztatási kihívásnak megfeleljünk a pénzügyi válság alatt. Ezért, tisztelt kollégák, Európát ismét a helyes útra kell tenni, hiszen a szükségre is, de az ambícióra is építhetjük Európát. Köszönöm. Mulțumesc, doamnă președintă. Obiectivul de abszol... Antonescu asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a célkitűzés, hogy javítsuk az abszorpciós, kapacitást, sok erőfeszítést igényel a tagállamoktól. Mindenképpen be kell vonni a helyi regionális szintet is a folyamat minden pontján. Nagyon összetett eh, eljárásról van szó, sok a hiba lehetőség, a tagállamok, a régiók eh, sok időt veszítenek eh, azzal, hogy megpróbálják leküzdeni ezeket a nehézségeket az eljárásokban, ezért le kell egyszerűsíteni az eljárásokat, hogy ilyen módon tudjuk megkönnyíteni a pénzekhez való hozzáférést, és el kell kerülni azt, hogy a kedvezményezettek számára annyira nehéz legyen hozzájutni a pénzekhez. Ha egyszerűsödnek az eljárások, nőni fog a felhasználás, kevesebb lesz a hiba a felhasználás során, csökkennek majd a késedelmek a kifizetésekben. A jövőbeni dokumentumban tehát az érintett szereplők igényeire kell helyezni a hangsúlyt. Köszönöm. Tikáó asszony, a szó. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. A különböző régiók közötti különbségeket eh, enyhíteni lehet, új munkahelyeket lehet eh, teremteni ezekkel az alapokkal, azonban az abszorciós kapacitás nagymértékben változik. Románia esetében ez rendkívül alacsony. 2014 és 20 között nem szabad, hogy tovább csökkenjen az európai alapokhoz hozzáférést kell biztosítani, hiszen Romániának erre nagy szüksége van. Nagyobb rugalmasságra van szükség az operatív programok szervezésében és a megfelelő időben való kialakításban. Ezen kívül fontos, hogy növeljük az alapokat, az európai alapokat az energiainfrastruktúra bővítése érdekében, illetve az épületek energiahatékonyságának javítása céljából. 10 millió eurót kell biztosítania a bizottságnak az közlekedési infrastruktúrára a konvergencia területeken. Ez nagyon fontos a transeurópai közlekedés szempontjából. Azt kérem, hogy a nemzeti allokációkat megtarthassuk. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd kezdjem azzal, hogy hogy üdvözöljem Romániában az új európai alapokat elosztó, minisztérium, elosztó minisztérium létrehozását. E, Romániának egyébként e, abszorpciós problémái vannak, különösen környezetvédelmi területeken. Idén júniusban az Európai Bizottság felfüggesztette a regionális operatív program eh, egyik tengelyének eh, kifizetéseit Romániában ennek foly, eh, ebből kifolyólag. jelenlegi válság fényében ezek az alapok garanciát nyújtanak az eurózónából érkező gazdasági problémák ellen. Azt gondolom, hogy a szociális alapok jobb felhasználásához hozzájárulhat a különböző tagállamok együttműködése is. A következő pénzügyi évre kitekintve, illetve több éves időszakra kitekintve az elkövetkezendő időszak rendkívül fontos lesz. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca Cserpanie... Köszönöm. Benyova képviselőasszony. A kohéziós alap, a strukturális alap támogatásainak a felhasználása több országban is problematikus. Alacsony az abszorciós ráta, mert nagyon sok követelménynek, bürokratikus előírásnak kell megfelelni. Sok időt vesz igénybe a hibák feltárása. Ezért le kell egyszerűsíteni az eljárást, biztosítani kell persze, hogy a rendszerek stabilan működjenek. Mindenek előtt véleményem szerint arra kellene koncentrálnunk, hogy megtaláljuk annak az okát, miért nem teljesülnek a feltételek. Sokszor formális hibákat követnek el, és túl dramatizálják sokszor a szabálytalanságok jelentőségét, ha csak formai hibákról van szó. Meg kell próbálnunk megszüntetni ezeket a formai hibákat, amelyek végül is csak kisebb problémák miatt jönnek létre. A számvevőszék is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és vizsgálja azt, hogy a pénzeszközöket hogyan lehetne valamilyen új megközelítésben felhasználni. Matula úr. Elnök asszony, mindenek előtt szeretnék gratulálni kollégámnak, Tajred úrnak, kiváló együtt, kiválóan működtünk együtt, amikor ellátogatott Romániába a Fejlesztési Bizottság képviseletében. El kell ismernünk, hogy Romániának problémája van az alapokból folyosított támogatás felhasználásával. A kormány éppen emiatt egy sor intézkedést tett és eh, ahogyan ezt már kollégáim elmondták, ennek ez eh, abban csúcsosodott ki, hogy létrehoztak egy olyan új eh, Európa ügyi minisztériumot, amelynek élén Leonard Orbán volt biztos áll. Az intézkedések most már kezdenek eredményeket hozni, több nagyon jó projekt indult útjára, és ma kaptuk azt a tájékoztatást a bizottságtól, hogy két projektünk is megkapta a jóváhagyást, 724 millió euró értékű projektekről van szó, tehát 724 millió eurót kap két nyertes projekt. Ďakujem pani predsednička, vážený pán eh, podpredseda. Jó estét kívánok, köszönöm eh, elnök asszony, eh, biztos úr, az Európai Unió hatékony kohéziós politikája az EU minden régiója fejlődéséhez hozzájárul és annak előfeltétele. Ez segít majd kiküszöbölni a különböző földrajzi különbségeket. Az abszorpciós képesség jelentősen eltér az egyes országok és régiók között. Sajnálatos módon a legelmaradottabb országok és régiók azok, amelyeknek abszorpciós kapacitása elmarad az átlagtól. Ez elsősorban azért van, mert a társfinanszírozás nehezebben megy, illetve az adminisztratív támogatás sincs a helyén. Az adminisztratív támogatást nemzeti és regionális szinten célzottan kell megerősíteni. Javítani kell az itt dolgozók képzettségét is. Be kell bizonyítanunk, hogy hatékonyabban tudjuk felhasználni az európai adófizetők pénzét, mint korábban, és erre jó példát nyújt az én hazám is. Köszönöm. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm. Először is Tajer úrnak Megköszönöm a jelentését, és azt, hogy ezt a nagyon fontos témát napirendre vették, mert azt gondolom, hogy nagyobb részletességgel kell ezt a témát megbeszélnünk, mivel ez egyre fontosabb lesz a több éves pénzügyi keret következő szakaszának során is. Ez a jelentés komolyan hozzájárul ehhez a vitához, ez az Európai Parlament inputja, az abszorciós kapacitás növelése az Európai Bizottság szakpolitikájának középpontjában áll. Örülünk annak, hogy a jelentés az abszorciós kapacitásra és annak tárgyalásakor egy tágabb koncepcióból indul ki, és nem pusztán a pénzügyi aspektusra koncentrál, hanem a jó eh, pénzügyi igazgatásra eh, is. Sajnálatos módon ezen a területen eh, egyes tagállamok még kihívásokkal küzdködnek. Az Európai Bizottság úgy látja, hogy jelentős egyetértés mutatkozik az Európai Parlament és a bizottság álláspontja között. Megfelelő abszorpciós adatokat szeretnénk nyújtani önöknek, nyilvánvalóan ez annak fényében lehetséges, hogy ilyen eh, megbízható adatokat kapunk a tagállamoktól is. Eh, kicsit késedelmesen kapjuk eh, az adatok egy részét, Eh, ennek eh, több oka van, eh, a 2000-2006-os és a 2007-2013-as programok végrehajtása egybecsúszott és egymással párhuzamosan zajlott. Ugyanakkor az elmúlt időszakban gyorsult az adatszolgáltatás, és azt látjuk, hogy 29,2%-os az abszorpciós ráta. Úgy tűnik, hogy ez megfelelő, mert gyorsuló tempót mutat. Ma este azonban azt is hallottuk, hogy az jelenlegi időszakból le kell vonni a megfelelő tapasztalatokat, tanulságot, és a jövőbeli szabályok kialakításakor ezeket a tanulságokat figyelembe kell venni a 2014-2020-as időszak szabályainak kidolgozásakor a tapasztalatokat figyelembe vesszük. Az előbb említett elemzés eredményét is fel fogjuk használni. Ennek egy fontos része az, hogy megpróbáljuk az eljárásokat egyszerűsíteni, illetve a goldplatinget csökkenteni EU és nemzeti szinten is. Itt szükségünk van az önök támogatására, mert a jogszabályok rátelepítése az EU alapjogszabályra, a gold plating az, az utolsó szakaszában szokott bekövetkezni a jogalkotási folyamatnak EU szinten is és tagállami szinten is. Azt szeretnénk, hogyha a tagállamok csökkentenék az administratív kapacitásukat és javítanák a hatékonyságát az államigazgatási szerveiknek. az administratív eh, kapacitás eh, javulása jelentős kihatással van az alapok pénzeinek abszorpciójára is. Itt lehet behozni azt a gondolatot, hogy a partnerség és a többszintű kormányzás eh, elveit jobban figyelembe kell venni, mert ez jobb koordinálást, jobb együttműködést eredményezne az Európai Bizottság és a tagállamok között is, ami megint csak javíthatja az alapok jobb pénzügyi igazgatását. Monika Flasikova Benyova beszélt arról, hogy szükséges van arra, hogy szükség van arra, hogy a roma stratégia keretében is növeljük és kialakítsuk a jó abszorpciós képességeket. Nyilvánvalóan ez év végéig kell ezeket a terveket benyújtani, majd roma ügyben, roma témában, és akkor tudjuk majd megbeszélni, hogy hogyan tudjuk a romák integrációja érdekében a legjobban felhasználni az európai pénzeket. Köszönjük az előadónak, ezzel lezárom a vitát. Holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Holnap, szeptember 27-én reggel 9 órakor kezdünk, majd délután